the president good afternoon colleagues um, welcome to Üdvözlöm Önöket a délutáni ülésen, folytatjuk a plenáris ülést. A tegnapi jegyzőkönyv rendelkezésre áll, és hogyha nincsenek megjegyzések, igen, egy kollega szeretne szólni, tessék, öné a szó, köszönöm. Köszönöm. Kifogásom